szavazunk név szerint, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kedves kollégák, következő ülés elején ennek az ülésnek a jegyzőkönyvét eh, bemutatjuk a következő ülésen, addig nem érkezik ellen.